Dear colleagues, it's 9.47 already. Kollégák, 9 óra 47 van, úgyhogy igenis folytassuk a munkánkat. Most pedig a négy, az ötös és a hatos napi rendi pontot fogjuk közösen megvitatni. Az AFET véleményt írt a külső az unió ki, unión kívüli projektekhez adott hitelek és hitelgaranciák veszteségeinek fedezésére az Európai Banknak nyújtott uniós garancia, illetve a garancia alap kérdéséről, a négyes és az ötös napi pontról nyitunk, tehát vitát közösen. Az Európai Beruházási Bank a világ legnagyobb um, pénzügyi intézménye, és um, tevékenységének 10%-át az unión kívül hajtja végre a külső hitelnyújtáshoz egy EU garanciát nyújt, az EU garanciát nyújt, ez pedig egy erős eszköz a kezünkben, amelynek segítségével válaszolunk az EU szakpolitikai kívásaira, és segíti ez az eszköz céljaink végrehajtását. Az EIB hitelnyújtási, hitelnyújtása a külső fellépési tervnek is megfelel, amelyről Juncker bizottsági elnök beszélt az unió alapotáról szóló beszédében, és ezzel a hitelnyújtással a migráció kiváltó okait próbáljuk jobban kezelni. Mindezt elmondva, megadom az előadónak, Eduard Kukán kollégánknak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Valóban, ahogy mondtam, ez a két javaslat egy szélesebb körű csomagnak, a szélesebb körű külső beruházási tervnek a része, amelyről a későbbiekben még eszmét cserélünk. A EIB kvantitatív és kvant, kvalitatív tervet készített el voltak éppen tehát kiterjesztjük az EU garanciáit az EIB külső hitelnyújtásaira, és így igyekszünk a jelen kihívásaira pontosabb választ adni, elsősorban is a migrációs válságra keresik a választ. A mandátum kiterjesztése lehetővé teszi azt, hogy a nyugati Balkánon kezdeményezett resilience initiative, vagy ellenállási kezdeményezést támogassuk, Másrészt lehetővé tesszük így, hogy az EIB, az Európai Beruházási Bank a meglévő tartalékát mobilizálja, és ugyanakkor pedig egy magánágazati hitelnyújtási mandátumot is megnyitunk, melyel a migráció kiváltó okait kezelhetjük 2,3 milliárd euró értékben. Ez az Resilience program részét képezik. A külső hitelnyújtási mandátum létrehozza a garancia alapot is a külső fellépések tekintetében. Lássuk, ez erről szól az ötös napi rendi pont dokumentumom, lássuk a két véleményt. Üdvözlöm a két bizottsági javaslatot, átfogó feladat, hogy ennek a szabályozási rendszernek a részeit összeegyeztessük. Van itt néhány a kérdés az e ELM tekintetében a külső hitelnyújtási mandátum, vagy az e ELM egy fontos szakpolitikai eszköz, de ugyanakkor stratégiai fókuszt kell neki adni, és világos irányt be kell állítani. Fontos, hogy a migráció kiváltókait kezeljük, de ugyanakkor stratégiai céljainkról nem szabad megfeledkeznünk. Ezért tehát, hogyha a megújított hitelnyújtási mandátum segíti a déli szomszédságunk térségében és a nyugati Balkán térségében a Resilience Initiative támogatását, akkor meg kell növelni a finanszírozási plafont. Itt egyetértek ebben, egyetértek a bizottság javaslatával. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a többi kötelezettség fényében egy ilyesfajta növekedés nem biztos, hogy vállalható különös tekintettel az ukrán krízisre. Éppen ezért további finanszírozási forrást 34,5 millió euró értékben javaslok előirányozni, melyel a keleti szomszédság programjait lehetne finanszírozni. Így elkerülhető hogy az egyik regionális alapból vagy részfinanszírozásból a másikba vezessük át a pénzeket. Látom, hogy ez elég becsvágyó célkitűzés, különösképpen, hogy nem tudjuk, hogy a költségvetés fejezetekben lévő marzsokat hogyan tudjuk a legjobban kihasználni nem akarnám tovább virtuálisan növelni a költségvetés keretösszegét, egész addig, még nem tudjuk, hogy a pénz honnan származik. Támogatom azt az ötletet is, hogy az EIB-nek vagy EBB-nek adjuk meg a lehetőséget, hogy az új magánágazati hitelnyújtási mandátum keretét kihasználja, a warehousing lehetősége keretén belül, tehát mielőtt ez jogerőre emelkedik, már akkor is éljen ezzel. Úgy gondolom, hogy az EIB vagy EBB projektjeit átláthatóbbá kell tenni, különösen a pénzügyi közvetítők tekintetében. Ha pénzzel dolgozunk, soha nem lehet eléggé átláthatónak lenni. Ami a garancia alapot illeti, egyetértek a technikai módosításokkal, melyeket a bizottság eszközölt, azzal a kivétellel, hogy a garancia, kettes garancia alap igazgatásának bizottsághoz való átadásával nem értek egyet. Úgy gondolom, hogy ebben az időszakban a garancia alap az Európai Beruházási Bank igazgatás alatt kell, hogy maradjon. Prioritásunk az kell, hogy legyen, hogy lehetővé tegyük a garancia alap felhasználását, mégpedig a leghatékonyabb módon. Ugyanakkor nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy a garancia alapot, a kettes garancia alapot a bizottság beemelje saját igazgatási körében, megfelelő igazgatási keretre van szükség, annak érdekében, hogy az új több éves pénzügyi terv keretében az EU finanszírozási eszköztárát jól használjuk ki a külső hitelnyújtás előre való tervezését a következő pénzügyi időszakra kellő időben el kell kezdeni. Kedves kollégák, örömmel tekintek a viták, az eszmecsere elébe, és természetesen készen állok arra, hogy az árnyék jelentős tevők ötleteit, gondolatait figyelembe vegyem, találkozzak velük. Nagyon nehéz dossziékról van szó, és úgy gondolom, hogy kemény munkát kell végeznünk arra, hogy felelősségteljes véleményt készítsünk el. Köszönöm. Thank you, dear Edward Kukan. We have time till quarter past ten. Now, I have... Negyed tizenegyig dolgozhatunk. Következő kértek szót. Mr. Bashir, Mrs. Lösing, Mrs. Hautala, Mr. Zarius Wolski and Mr. Schaffhauser, Mr. Peterle. Okay, so I'd say maximum two minutes. Úgyhogy max. két percet kap mindenki. Először Nina Gill. Thank you, Chair, and, uh, thank... Köszönöm. Köszönjük Kukán úrnak. A frakció árnyék előadójaként én üdvözlöm a bizottságnak azt a javaslatát, hogy az elemet kiterjeszti az EBB-nél eh, és eh, a a menekültügyi tranzitországok támogatását a déli szomszédségben, Balkánon e, ezzel e, támogathatóvá teszi. E, azt gondolom, hogy az, hogy megteremtsük a gazdasági ellenálló képességet a közeli országokban, az a migráció holisztikus kezelésének az egyik módja. Egyetértek azzal, amit a raportőr mondott, hogyha az EBB új területekre fog benyomulni, akkor azt mennyiségi növeléssel is párosítani kell, hogy meglegyenek az eszközök a tevékenységek elvégzésére. Különös tekintettel arra, hogy az EBB maga is azt mondta, hogy a 32,3 milliárdos plafonemelés az önmagában nem elég arra, hogy a globális stratégia prioritásait finanszírozza. Tehát itt nem csak az ukrajnai tevékenységekről van szó, és jogosan mondta azt, hogy Ázsiában csökkenne a fellépése az EBB-nek, ahova most egyébként az EBB fordul és szenvedné, megszenvednék az olyan prioritások is, mint a klímaváltozás, vagy Latin Amerika és Dél-Afrika. Az EBB-nek fel kellene vennie a kapcsolatot olyan stratégiai országokkal, mint Myanmar, Kuba és Irán. Én tehát támogatom azt, hogy az ilyenemet további 6,2 milliárd, ahogy az EBB kéri, növeljék ahhoz, hogy ez a beruházási terv sikeres legyen. Fontos, hogy az elem alapvető jogi tevékenységé megfelelően végezhesse. És akkor most hozzászólnék a másik jelentéshez is. Az a probléma, hogy 10-15-kor le kell zárnunk a témát, és 20 másodperc alatt össze tudja foglalni? Igen, alapvetően támogatom azt, amit a raportőr mondott, tehát hogy a külső hitelezés struktúrájáról kell beszélni, a garancia alap költség-haszon vonatkozásairól is, de ezt lehet, hogy majd négy szem közt megbeszélem a raportőrről. Basír úr, két perc. Uh, I welcome uh, my colleague Kukan én üdvözlöm Kukán úrnak a jelentését néhány megjegyzésem lenne. Nos, hogyha egy embernek egy halat adunk, akkor aznap jól lakik, de hogyha megtanítjuk halászni, akkor el tudja tartani magát. Én azt gondolom, hogy ha az oktatást és a készségeket helyezzük előtérbe, akkor azzal gyakorlatilag a migrációnak a gyökerét is elkezdtük kezelni, és ráadásul a pénzek kibocsátásánál vagy kifizetésénél átláthatónak kell lennünk. Köszönöm, Lőzing asszony következik. Köszönöm szépen. Pontosítani kell ezt a dokumentumot, hiszen a valós kiváltó okokat kell kezelni szocioökonomiai szempontból, és ugyanakkor azt is üdvözöljük, hogy a költségvetés keretszámait megnövelik. Ami az új célkitűzést, mi szerint, hogy a magánágazatot is bevonják illeti, ezzel kapcsolatban azonban meglehetősen szkeptikusak vagyunk. A múltban azt láttuk, hogy a magángazdaságra való koncentrálás a fejlesztési segély területén elsősorban a nyugat-európai cégek malmára hajtotta vizet, ők kerestek ebből, és nem azon ágazatok javára vált, amelyeket támogatni akartunk volna a fejlődő világban. nem támogatjuk, hogy erre nyissuk meg a támogatást, az EBB támogatását, kizárólag, hogyha olyan szabályokat tartalmaz az új szabályrendszer, amely kijelenti, hogy a helyi vállalkozásokat támogatjuk. Valóban a helyben élő emberek és a helyi gazdaság támogatását kell, hogy szolgálja a támogatási forma. Erről vonatkozó módosítót nyújtottunk be, ám a múltban, még egyszer mondom, a fejlesztési segély 60%-a voltak éppen visszafolyt Európába. Ezt nem tudjuk támogatni, hiszen így nem lehet a, a migráció kiváltókait kezelni. Ami a garancia alap igazgatásának, eh, menedzsmentjének bizottsághoz való átvitelét, átruházását illeti, az ön érvelésével egyetértek. Látni szeretnénk mi is, hogy eh, milyen eh, szükségszerűségét látja ennek a bizottság. Köszönöm, Lőzink asszony, Hautal asszony. Köszönöm, elnök úr. Kukán úr szakértelmét elismerve, hadd mondjam el hogy a frakcióm szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy az EBB-nek több pénzt eh, adjunk hitelezésre. A bizottság ugyanis elég egyértelműen jelezte a frusztrációját, hogy ez a pénz nem létezik, tehát el kell venni más fejlesztési célú eszközöktől. És ezzel is érkeztünk a probléma gyökeréhez. Az EBB minden erőfeszítése ellenére sem tudja azokat a magas kívánalmakat teljesíteni, tehát nem tud egy igazi fejlesztési bank lenni. Nem nagyon van szakértelme azon, abban, hogy az eredményeket elemezze, értékelje, mérje. Nagyon kevés tapasztalata van a törékeny országokban való működésben, vagy bonyolult, kerület, bonyolult környezetben való működésben és ezek a fejlődő, nagyon szegény országok azok, amelyek leginkább rászorulnak az EU-s fejlesztési támogatásokra. Éppen ezért nem gondolom, hogy igazolható ennyire az EBB-nek kedvezni amikor ezt a tevékenységet akarjuk eh, finanszírozni. Én, nekem jobban tetszik a bizottság eh, eredeti javaslata, amely a garancia alap eh, menedzselését, igazgatását az EBB-től áttenni a bizottsághoz és nekem van egy másik problémám azokkal a döntésekkel is, amelyeket most a fejlesztés, támogatás, fejlesztés politika területén tennünk kell. Most mindent a migráció kezelése alárendelünk és ahogy az előző kollégák egyike is mondta, sokkal hatékonyabb lenne, hogyha megtanítanánk halászni ezeket az embereket, hogy az életük hátralevő részére el tudják magukat tartani, és azt gondolom, hogy a probléma azzal van, hogy nehezen értik azt, hogy mi a fejlesztési támogatásnak a, a, az igazi e, célja, miről szól ez. Tehát e, e, igazándiból ezért sajnálattal nem tudok egyetérteni azzal, amit Kukán úr mondott az EBB-ről, illetve további pénzekről. Köszönöm. E, Szörjus Wolski. We outcompete me in supporting. Senki nem tudja. From the south Senki nem tud velem versenyezni abban, hogy fontosnak tartom a déli migrációt, ugyanakkor a keleti szomszédságot is nagyon fontosnak tartom, tehát eh, támogatom Kukán úr javaslatát, hogy további célokat eh, és támogatásokat kell meg, eh, megfinanszírozni új pénzekkel, nem pedig hamis látszatokat kell tenni, miközben máshol problémákat keletkeztetünk a nagyon költséghatékony és olcsó dologról van szó. Az EBB nem egy fejlesztési bank, Hautala asszony, ez egy beruházási bank, az EU-n belüli és EU-n kívüli fő finanszírozási források. Next speaker would be Mr. Schaffhauser. Schaffhauser úr következik. Arrête, arrête, arrête. Álljanak le, kérem, álljanak le. Kedves kollégák, eh, én nem támogatom ezt a tervet eh, két okból. Többen is beszélnek mikrofon nélkül. Kérem, kérem elnök úr, ké, ké, kérem, kérem elnök úr, eh, állítsa vissza az órát, és állítsa le ezt az urat is, eh, fejezzék be a cirkuszt, kérem. Nos, az első oka annak, hogy az Európai Beruházási Bank Gentlemen, ben mikrofon nélkül beszélnek, sajnos nem hallják a tolmácsok. Eh, kérem forduljanak meg, jó? Az elnök felé forduljanak, és nem kell, jó? Now, thanks for lecturing me, thanks for lecturing... Nem, hogy kioktatnak eh, nem az ön dolga, én elnökként, és akkor újraindítjuk Schaffhauser úr idejét. Köszönöm. Az első ok az az, hogy az EBB az egy európai bank, megállapítható, hogy még csak ezt a szerepét sem tudja teljesíteni, sőt megállapítható, hogy az északi eh, töbletet nem fektetik be délen, tehát eh, van egy, eh, van egy hiányossága az EBB-nek nem garantálja az Európán belüli tőkeáramlást északról délre. A másik ok pedig az, hogyha azt akarnánk, hogy az EBB fejlesztési célokat finanszírozzon, akkor egy fejlesztési ügynökséget kellene létrehozni, amely egyfajta befektetési alap lenne, e, ugyanakkor ennek nincsenek meg a pénzügyi feltételei. Tehát e, gyakorlatilag eltérítjük az EPP-t az elsődleges e, missziójától, amit egyébként sem teljesít, új missziót adunk neki, anélkül, hogy kapna egy fejlesztési ügynökséget is, amely révén elláthatná ezt az új misszióját. Tehát ez a terv önmagában is hibás, téves, és nem fog elérni semmilyen igazi célt az EBB-nél, hanem az EBB-t, EBB misszióját, EBB küldetését még homályosabb, átláthatótlanabbá teszi, leginkább a költségvetési hiány miatt, mert a garanciák mögött megint csak az Európai Unió költségvetése áll, anélkül egyébként, hogy odaadnánk, vagy oda akarnánk adni a szükséges eszközöket ehhez az új misszióhoz, küldetéshez. Köszönöm, Carver úr, kért szót? Nem? Peterle úr az utolsó hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Egyetértek azzal, hogy kukáraportőr elég jól bemutatta a helyzetet. Finanszírozás folyamatosságát kell biztosítani, és nyilvánvalóan magasabb plafonokra is szükség van. Emellett eh, több eh, magánpiaci, eh, magán ágazati hitelezésre is szükség van. Ennek, ahogy a raportőr is mondta, a stratégi, külföldi stratégiai politikánkat kell megtámogatnia. Köszönöm, Peterle úr. Most pedig a bizottság képviselőjét, Sam Weinberget kérném. Sure. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Kukán úrnak és raportőrnek a munkáját. Három dolgot mondanék. Először is a plafon kérdésében, tehát az éve, a, a külföldi, vagy a külső mandátum plafonja kivételében, de te, tekintetében Itt 190 millió euró többletfinanszírozásról eh, lenne szó, és ennek nagy része az a következő MFF eh, dolga lenne, de 10 millió ebből az MFF-ből is jönne. Eh, meg, emlék, megismételném a bizottság álláspontját, hogy a költségvetés nagyon szűkös, és mindenfajta mozgáshoz, átcsoportosításokra van szükség más fejlesztési céloktól. Emellett 27 milliárdos plafont 5,3 milliárddal emeljük, tehát az 32,3 milliárd, tehát a további célokhoz plusz pénzt is rendelnénk, és ezen kívül az eszközkezelésről, a garancia alaprendelet alapkezeléséről is szólnék néhány szót. Itt egy eléggé szakmai kérdésről van szó, de elég egyszerű az álláspontunk a bizottság képes az eszközkezelést a garancia alap tekintetében pluszköltség nélkül is elvégezni, megvannak az eszközeink, megvannak az embereink, e, tehát e, amennyiben a bizottság alá telepítenék az eszközkezelést, az nem járna pluszköltséggel, sőt, valójában az EBB-nek kifizetett majdnem egymilliós költséget megtakarítanánk. Tehát egy MFF alatt ez önmagában 6 millió eurós megtakarítást eredményezne, ami egyébként a garancia alap eh, sokszorozó hatását is figyelembe véve 66 millió további hitelezést tenne lehetővé, és ez egy technikai transferrel elérhető, eh, elérhető eh, cél Eh, és eh, az ellenből Oroszországot eltávolítani, mint eh, jogosult országot. Erre a felvetésre azt, mondanom, azt mondanám, hogy az EBB új műveletei egyébként is be vannak tiltva a 2014-es júliusi tanácsi döntés óta, és ráadásul bizonyos rugalmasságot ad a az, hogyha Oroszországot a listán hagyjuk az elkövetkezendő három-négy évre is. Köszönöm. Thank you. And next speaker would be the EIB. Köszönöm az EBB részéről, Bion Gabriel. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy a, az EBB-t is meghívták erre a mai vitára, illetve köszönjük Kukán úr jelentéstervezetét, amely valóban alapos munka előzött meg az alapvető megközelítést üdvözöljük, és azt, hogy a félidős felülvizsgálat keretében foglalkozott ezzel. Két megjegyzésem lenne. Először is a plafonnal kapcsolatban. Az, hogy 35,8-ra emelnék a plafont, ez lehetővé tenné, hogy a külső politikai prioritásokat megvalósítsuk. Alapvetően persze mi nem saját jogunkban járunk el, az Európai Unió nevében, az uniós szereplők pedig részt vesznek az igazgatási struktúrákban. Ezzel az új plafonnal az éves kihelyezési szintet fent tudjuk tartani. Ez azt hiszem, hogy nagyon pozitív üzenet lenne a partnerországok irányába, főként a keleti irányban, ahogy az elhangzott. Ez az első megjegyzésem. A második, az EBB műveletei és a külpolitika közötti kapcsolat szorosabbra fűzése nagyon jó ötletnek tűnik. Az uniós szakpolitikai prioritásoknak már most is teljesen megfelel az, a, te, a műveleteink irányítása 160 országban vagyunk aktívak. Persze ezen mindig lehet javítani az EBB még jobban tudja az uniós segítségnyújtást, az uniós finanszírozással. Egy igazi uniós csomagot kínálhatunk a partnerországnak, politikai ráhatásunkra is nagyobb lenne, illetve a kifejtett hatás is meggyőzőbb lenne. Ez egyébként az Unió globális stratégiájában is megjelenik már. Ehm, azt hiszem, hogy ez teljesen logikus, hogy így járjunk el. Ennyit szeretnénk a saját részünkről ehm, elmondani, és természetesen a további felvetésekre szívesen reagálunk, majd esetleg nézem közt, vagy későbbi alkalmakkal. Köszönjük mi is ezt. Végezetül, de nem utolsó sorban eh, Eduard Kukán nagyra becsült kollégámnak adom meg ismét a szót, hogy zárja le a vitát. Köszönöm minden kollégának az eddigi hozzászólásokat, beleértve az Európai Bizottság képviselőjét és az EBB képviselőjét, ahogy azt az elején elmondtam, bonyolult lesz a megfelelő véleménytervezetet elfogadni. Számomra ez egy fontos és érdekes volt hallani, hogy a különböző politikai frakciók hogyan vélekednek ez ügyben. Egy racionális, logikus érveket hallottam Persze teljesen egységes vélemény nem fog kialakulni itt a szakbizottságunkban. Heidi Hautala, akit nagyon nagyra tartok, nem hiszem, hogy a kettőnk álláspontjának közelítése lehetetlen lenne. Zöld frakció szkepticizmusa, szkepszise igencsak mély, de hát mégis azt hiszem, hogy serious responsible discussion we shall... Azt hiszem, hogy a következő eszmecserék során és eredményeképpen kialakíthatunk egy megfelelő javaslatot. Köszönöm a bizottság és az EBB képviselőjének is az elmondottakat. Úgy érzem, hogy ez a véleménytervezet valóban nagyon technikai jellegű, szakmai segítségükre fogunk szorulni ahhoz, hogy tényleg a végére járjunk ezeknek a dolgoknak. A módosító indítványokat tehát továbbra is várom, és remélem, hogy továbbiakban is konstruktív lesz az együttműködés a kollégákkal. Az elnök, köszönjük a módosítók benyújtásának határideje. Február 16-a 12 óra márciusban fogunk erről egyébként még egyszer vitezni, és aztán márciusban szavazunk. 10 óra 15 percet látok az órámon, így tovább ugorhatunk a hatos napi rendi pontra. Our guests have just arrived. Okay, guten Tag, hello.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 hatos napi rendi pontnál tartunk. Eszmecsere, India-EU eh, e kapcsolatok témájában. Szerűs Wolfski, hogyha megtisztelni bennünket a figyelmével és azzal, hogy csendben marad, mert elkezdtük újra az ülésünket. Üdvözlöm Gunnar Vigandot, az EKS Ázsiával és Csendes óceán térségére foglalkozó ügyvezető igazgatóját, és Manjev Singh Puri um, excellenciáját India EU-hoz akreditált nagykövetét. Üdvözöljük, nagykövet úr! Ezt az eszmecserét azért szerveztük meg, mert úgy éreztük, hogy fontos az a stratégiai EU-India partnerség, amelyet a legutóbbi EU-India csúcson tavaly márciusában indítottunk be ebben a kontextusban az külügyi szakbizottság egy saját kezdeményezési jelentést készített a témában. Préda úr az előadója ennek, illetve Indiában eh, ellátogattunk majd hét kollégával február 21 és 24-e között. Egy IMCO eh, küldöttség úgy párhuzamosan Delhibe látogat meghívott vendégeinkhez fordulva mondom, hogy már többször kérte a mi szakbizottságunk, hogy a stratégiai partnerség keretében folyjon egy struktúrált párbeszéd is az indiai parlament alelnöke már ellátogatott hozzánk 2015. júniusában, remélhetőleg találkozunk vele újra, amikor oda látogatunk ebben a hónapban. Most arra lennénk kíváncsiak, Uraim, hogy önök hogyan vélekednek e témában. Ezként Vigand úrnak adom meg 10 percre a szót, majd nagykövet úrnak 10 percre, aztán kérdések és válaszok következnek, ahogy az megszokott ebben a házban. Hogyha senkinek nincs ellenvétése, akkor Vigand úrnak adom meg elsőként a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a lehetőséget, hogy itt felszólalhatok ebben a kérdésben hogy hogyan lehet az EU-India stratégiai partneri kapcsolatot továbbfejleszteni. A parlament mindig fontos szerepet játszott ezen partneri kapcsolatok kialakításában és folytatásában, és ez a jövőben is így lesz. Schulz volt elnök, részt vett a nagyon sikeres EU-India csúcson múlt év márciusában, illetve az India delegáció 2015-ben járt Indiában utána a parlament fogadta az indiai parlament házelnökét. A két a, demo, a világ két legnagyobb demokratikus tere közötti kapcsolatról van itt szó. Az Európai Parlament és az Indiai Parlament közötti kapcsolatok fontossága ezért megjelent um, a csúcs uh, záró dokumentumaiban is. Azt remélem, hogy az AFET indiai látogatása szintén instrumentális jelentőséggel bír majd, valamint a luxabában az indiai alsóházban létezik egy európai baráti csoport is a képviselők között. India stratégiai partnerünk tovább akarjuk képíteni ezt a kapcsolatot annak érdekében, hogy a partneri kapcsolat valódi stratégiai tulajdonságát domborítsuk ki. Egy-két nehéz év áll mögöttünk, és az a tény, hogy 2012 és 2016 között nem tartottak csúcs találkozó, tükrözte-e az évek nehéz voltát. A stratégiai partnerséget jelenleg egy nagyon nagy kihívásokkal teli európai és globális kontextusban alakítjuk, folytatjuk. Nem csak az Egyesült Királyságban lefolytatott népszava, népszavazásra utalok, Öm, de az továbbra is igaz, hogy Indiából nagyon sokan a legtöbben talán az Egyesült Királyság prizmáján keresztül tekintenek Európára. De említhetném a kihívások során az új USA adminisztráció munkáját, illetve a terrorista támadásokat és az ellenük való fellépés, mind Indiában, mind az Európai Unióban. És létezik persze migrációs és a menekültválság és a globális kihívások, mint az éghajlatváltozási kihívás. Paradox módon ezek a kihívások az indiaiak Európai Unióba vetett érdeklődését növelték meg, illetve vice versa fordítva is igaz ez. Próbálunk közelebb kerülni egymáshoz, és próbáljuk kapcsolataink teljes potenciálját jobban kiaknázni. Ez az együttműködés egy sor közös érdeken alapszik, többek között azon értékeken nyugszik, hogy az emberi jogok védelmét és a jogállamiságot mindketten alapnak tekintjük. India ezen felül nagyon gyorsan fejlődő gazdasági térség, és így a gazdasági kapcsolataink is gyorsan fejlődnek. A nő a kereskedelem volumene, illetve a kölcsönös beruházások volumene. Mogherini főképviselő asszony Európa történelmi jelentős kapcsolatairól is beszélt Ázsiával, illetve az ázsiai biztonság és az európai prosperitás közötti közvetlen kapcsolatról is beszélt. Az EU-India csúcs um, még mindig lendülettel bír, Moody miniszterelnök teljesen elkötelezett volt annak érdekében, hogy a stratégiai partnerségében rejlő potenciált jobban kihasználjuk. Európát saját országa modernizációs tervében kulcsszereplőnek tekinti. Becsvágyó az EU-India 2020-as akcióterv nem csak a biztonsági és a biztonsági kérdésekben irányoz az elő fontos lépéseket, hanem a globális kérdések kezelésében is a, az ágazati szakpolitikai területeken a víz, a tiszta energia, az ICT, az éghajlatváltozás, a kutatás, az innováció területén is, és persze a people to people, az emberek közötti kapcsolatokat is meg kell erősíteni. Velle biztos e, múlt októberben, Katajna biztos pedig e, múlt novemberben járt Indiában, Ugyanakkor szívesen fogadnánk több magas szintű látogatót Indiából itt Európában, politikai szinten is. Az afganisztáni brüsszeli konferencia során nagy örömünkre szolgált, hogy az indiai külügyminisztert tudtuk nálunk fogadni, résztvevője volt ő a konferenciának. India 1 milliárd eurós támogatást kapott, illetve 1 millió eurós támogatást nyújtott a stab- afganisztáni stabilizáció célját szolgálandó. Ugyanakkor Ban Ki-moon és Kerry, John Kerry és az iráni, a pakisztán és az afganisztáni elnökök részvételével ezen vett részt az indiai elnök is. Ez ilyesfajta együttműködést tartjuk fontosnak, hogy közös megállapodásokat, megoldásokat keresünk a a térség gondjaira. A bilaterális kapcsolatok kapcsán Vella biztos a stratégiai partnerség jelentőségéről beszélt. Fontos, hogy a víz, mint szűkösen rendelkezésre álló forrással vagy jószággal jól bánjunk, egy tiszta energia együttműködés is működik, főleg a mi energia osztályaink működnek együtt az indiai hatóságokkal és a Párizsi megállapodás India és EU eh, e általi ratifikációs nagy lépést jelent. Ez egy olyan munka, amelyet fontosnak tartunk, és fontos, hogy bevonjuk a vállalkozásokat is. Az ICT együttműködés területén a Digital India kezdeményezés és az Európai Digitális Belső Piac kezdeményezés között kapcsolatok vannak. A utóbbit Bangalore-ban ítéltek újjára. A People to People tekintetében az Erasmus Plus program játszik fontos keret, szerepet, főleg a fiatal generációban. 2016-ban 500 százalékkal nőtt a kérvények aránya, és 508 ember jöhetett el Erasmus Plus-szal a térségből, illetve 300 Indiából és 200 pedig az EU-ból Indiába. Volt egy európai felsőoktatási konferencia Ferbe Delhiben. A számadatok impresszívek, de hogyha az egész indiai lakosságra vetítjük a számadatokat, és figyelembe vesszük, hogy az Erasmus Plus-ban háromszor több, háromszor több kínai vesz részt, mint indiai, látjuk, hogy milyen nagy lehetőségek állnak előttünk. Egy think tank programot is úgy elindítottunk, hogy az agytrosztok jobban működjenek együtt. Az Európai Beruházási Bank támogatja tevékenységünket, hagyományosan fejlesztési segélyt nyújtottunk, erre ma már nincs szüksége az Indiával való együttműködésünk során. Most sokkal inkább a partnerségi eszköz az, amelyet működtetünk, és az Európai Beruházási Bank idén regionális hivatalát is megnyitja új Delhiben. Az EBB portfóliója folyamatosan nő a megújuló energiaforrások és a városi projektek tekintetében. Támogatjuk a India zászlóshajó kezdeményezéseit és így eh, több mint másfél milliárdos a volumen. Vannak területek, ahol még többet tehetünk, például a külpolitikai kérdések területén. A párbeszéden túl együttműködést kezdhetünk, eh, Ázsiában, Közép-Keleten eh, és Afrikában. Többet tehetünk a terrorizmus elleni harc területén, és a közös nyilatkozatot élettel kell megtölteni. Üdvözöljük India kezdeményezését a tengeri együttműködés területén, azt a készségét, hogy az Atalantával is együttműködjenek. India együttműködési szándékot jelentett be az Európollal, reméljük, hogy valódi együttműködési rendszer jön így létre tervünk az is, hogy az, a, a ciberbiztonság és az űrkutatás területén is eh, jobban együttműködjünk. Az emberi jogok területén a csúcs megerősítette, hogy az ENSZ kontextusában elmélyíti az együttműködést, készek vagyunk arra, hogy az emberi jogi párbeszédet folytassuk. 2013-ban történt az utolsó ilyen találkozó, itt az idejű megtartsuk. India további lehetőséget kínál arra, hogy a review tekintetében, az áttekintés során az emberi jogokról párbeszédet nyissunk Indiában. A migrációs és mobilit, mobilitási párbeszédet is lefolytottunk a stratégiai partnerek pedig a migrációs krízis kontextusában elmélyíthetik együttműködésüket, és a magas szintű párbeszédet folytatjuk, melyben a DG Home részt vesz. Végül, de nem utolsó sorban a kereskedelmi és beruházási kapcsolatainkat is meg kell erősítenünk a stratégiai partnerség keretében. Az EU elkötelezett amellett, hogy átfogó szabadkereskedelmi megállapodást kössön, de ugyanakkor India elkötelezettségét is fontosnak tartjuk a bilaterális beruházási nemzetközi öm, szerződések, megállapodások kiterjesztése tekintetében. Katajnem biztos tárgyalásai során öm, további együttműködési lehetőséget tár fel. Összefoglalva, egyre inkább mély a konvergencia prioritások meghatározásában, a belső átalakításában. Az a célunk, hogy a potenciáltól lehető legjobban kihasználjuk, és ennek szellemében üdvözöljük, hogy az Európai Parlament egyre inkább elkötelezett az indiai partnerrel való elmélyít, együttműködés elmélyítésében, és örömmel tekintünk az Indiában megtartandó csúcs elébe. Köszönöm. Köszönöm, Vigand úr! Most pedig a nagyköveti a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a lehetőséget, és köszönöm, hogy meghívtak. Köszönöm, nem csak udvariasságból mondtam mindezt, mert E, Igazán kevés lehetőségem van a németet e, gyakorolni. E, örülök, McAllister úr, hogy itt van és lehetőséget biztosított számomra. Nos, Gunnar, köszönöm szépen mindezt, amit mindezt, amit mondtál, csináltál, és hogy ismertetted az EU-India kapcsolatokat. Azt is megköszönöm, hogy mi mindent tett, tett ön az EU és India közti kapcsolatok megerősítéséért? Az ön személyes eh, részvétele a csúcs megszervezésében szintén nagyon fontos volt, és nagyon elégedett vagyok. Elnök úr, köszönöm az ön bizottságának, és eh, azok eh, tagjainak, jó néhány tagjának, akiknek a barátságát nagyon méltányolom, és a barátságát India iránt is, India iránt is nagyobb méltányolom. Az ön elődje az nagyon érdeklődött India iránt, ön is korábbi életében már járt Indiában, korábbi hivatali idejében, funkciójában. Az indiai parlament elnöke is nagyon nagy eh, várakozással tekint az önök látogatása elé. Eh, én eh, egyébként beszéltem az Indiai Külügyi Bizottság elnökével éppen tegnap, a szintén kapcsolatban vannak az EU delegációval Delhi, ben és az, hogy parlamenterek jó szándék küldöttsége valamikor május-júniusban Brüsszelbe jöjjön, az szerintem egy fontos dolog, ezt egy indiai miniszter vezetné ezt a delegációt, a parlamenti kapcsolatokért felelős miniszter. Tehát mi nagyon fontosnak tartjuk ezt a kapcsolatot, és építeni akarjuk. Önöknek van egy népes delegációja Indiában, Jeffrey Van Orden, Nina Gill, akiket látok, nagy barátai Indiának, de nyilván mindenki nagyon aktív, és sokat tesz hozzá ehhez a kapcsolatrendszerhez, amit tényleg nagyon méltányolunk. Elnök úr, Vigand úr valójában már elmondta részletekben menően, hogy miről is szól ez a kapcsolat. Én minden esetre kiemelném talán a legfontosabb tételeket. Én erősen hiszek abban, hogy India és az Európai Unió sorsa össze van fokó, fonódva, a nyelvek sokszínűsége, gazdagsága, a konyha, a, a kultúra. Mindkét helyen annyira színes, hogy ilyen színes kulturális paletta nagyon kevés más régiójában létezik a világnak. Tehát fontosnak tartjuk a kapcsolatok fejlesztését, mi is demokrácia vagyunk, nálunk is van jogállamiság, és az értékeink egyike a sokszínűség. Az Európa Európai Tanács eh, kitette egy nagy posztert, eh, amelyre az van írva, hogy Simply India EU, ami gyakorlatilag, és aztán ezt kiírták eh, az EU és India összes nyelvén is. Tehát ez, ez a természete ennek a kapcsolatnak. Csodálatos emberek dolgoznak ezen a kapcsolaton. Vigand említette a programokat. Egyes összegek viszonylag kicsik, illetve a számok néha kicsik, de nyilván növekedni fognak volt, még megrendezzük az éves csúcsokat, volt néhány év kimaradás, de újra megrendezzük, Delhi-ben lesz a következő. Az Európai Uniónak már javasoltunk dátumot, most várjuk a választ. Nekem nem sok kétség van a fejemben azzal kapcsolatban, hogy a 2016 márciusi brüsszeli csúcs, amely a szörnyű terrortámadások után mindössze egy héttel lett megtartva. Mi úgy gondoltuk, hogy nekünk itt kell lennünk ennek ellenére. Számunkra ugyanis fontos volt, hogy a szolidaritásunkat jelezzük. A terrorizmust India több mint 40 éve ismeri, és mi nagyon sajnáljuk, hogy az önök csodálatos kontinensére is elérkezett a terrorizmus. Mi úgy gondoljuk, hogy a nemzetközi közösségnek nagyon hatékonyan és keményen fel kell lépni a terrorizmus ellen. Le kell bontani azokat az infrastruktúrákat, amelyek támogatják a terrorizmust. Globális egységet kell kialakítani a terrorizmus ellen. Mi ezért bátorítjuk a nagyon szoros együttműködést a terrorizmus elleni harcban. És örülök, hogy Vigand úr említette konkrétan ezt a témát is kapcsolatépítésben. Közös érdekünk van, nem csak azért van közös érdekünk, mert gyakorlatilag problémának, ha megoldjuk, akkor mindenki nyertes, nyertese lesz annak. De ezt konkrétan akartam említeni. Önök említettek, vagy ön, Tigandúr említett további témákat is. Én hangsúlyoznám, hogy az EU-nak és Indiának közös érdeke az, hogy egy multipoláris világ alakuljon ki, és az is közös érdek, hogy megosszuk a globális felelősséget. Ön említette a klímaváltozást. Az elmúlt két évben én klímaváltozással foglalkozó kollégákkal nagyon sok megbeszélést folytattam. Volt egy indiai delegáció a Párizsi eh, konferencia előtt, amely eljött ide és meglátogatta önöket, és, eh, és azt mondták nekünk ott, hogy számítunk India támogatására. Én pedig azt mondtam, hogy uram, biztosíthatom, hogy India nem csak hogy elkötelezett a megállapodás mellett, hanem a fenntartható fejlődés iránt is elkötelezett, mert valójában ez a mi természetünk, erről szól a mi civilizációnk. E, nagyon sokan járultak hozzá a Párizsi megállapodáshoz, de kérem ismerjék el, hogy India volt az az ország, amely tényleg hatalmas kötelezettséget vállalt azzal, hogy a legsúlyosabb kötelezettségeket is eh, vállalta eh, egy olyan helyzetben, amikor energiatermelés növekedését eh, kívánja meg a fejlődésünk. Nyilván ebben benne van a napenergia is, de támogat de, de gyakorlatilag ezért is számítottunk és számítunk még mindig a, a támogatásukra, például a napenergia területén a tengerbiztonságban, kiberbiztonságban, terrorizmus elleni harcban mind együtt kell működnünk, és remélem, hogy ezek között többet előre is tudunk vinni. Ugyanakkor most a kereskedelemről beszélnék, alapvetően eh, ez mindkét felet erősen érinti. Eh, önök eh, a mi egyik legnagyobb kereskedelmi partnerünk, önök a legnagyobb befektetők Indiában, globálisan standardokat hoz létre az Európai Unió, ezeket a standardokat India is átveszi, gyakran közvetlenül. Örülünk annak, hogy nagyon sok területen van együttműködés. Most jár éppen a versenyhatóság versenyhatóságuknál áll a mi versenyhatóságunk delegációja. Tehát minden területen együttműködünk. Mi tárgyaljuk már több éve a széles alapú kereskedelmi megállapodást. A minisztereink írtak a biztosoknak, hogy indítsuk újra ezt a tárgyalást, mert le van leállt, befagytak a dolgok kérem figyeljenek oda, ez egy befektetési és kereskedelmi megállapodás. Értjük, hogy önöket eh, nagyon érintik a beruházások. Eh, engedjék meg, hogy eh, egy olyan szót használjak, amit itt használ, itt gyakran, máshol nem annyira. A válogatás, a cherry picking az, ami ebben a kontextusban egy problémás kérdés Tudom, hogy már 9 perce beszélek, elnök úr. A világ tele van kihívásokkal. Eh, nekünk is, nálunk is van egy sor nagy kihívás. Gazdaságilag és politikailag mi vagyunk a legnagyobb demokrácia. Mi vagyunk a legnagyobb demokrácia, önök, mint Európai Unió a második legnagyobb eh, demokrácia, együtt kell működnünk eh, a világ érdekében. Eh, úgy gondolom, hogy nagyon szoros érdekek kötnek össze, és a konvergenciáinkon kell még dolgozni. Nyilvánvalóan lesznek eltérések is, hiszen megvannak a szuverén érdekek egyes területeken, de azokra koncentrálni nem konstruktív. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok módon fogjuk tudni kihasználni egymás erősségét. Végezetül elnök úr önnek és a delegációjának nagyon produktív, boldog, gyümölcsöző látogatást kívánok. Én hiszek abban, hogy az új Delhi látogatás hozzájárul ahhoz, hogy még jobb legyen a megértés India és az Európai Unió között, és minden közös és globális érdeken alapuló kérdésben előre tudunk lépni, és eh, eh, ráadásul előkészíthetik a következő EU-India csúcs találkozót, amelyre új Delhiben kerül sor. Köszönöm Vigand úrnak és nagykövet úrnak, nagyon érdekes, amit elmondtak. Körülbelül fél óránk van megbeszélni EU, az EU és India kapcsolatainak bonyolult kérdéskörét. Eddig tizen kértek szót. Kérem, hogy mindenki két percre szorítkozzon, és akkor mindenkire sor kerül, és talán még a válaszadásra is marad idő. Jeffrey van Orden, aki a EU, az Európai Parlament küldöttség vezetője. Köszönöm, elnök Köszönöm szépen, elnök úr. Talán a jövőben mindenkinek gyakorolnia kéne a német tudását, egy kicsit ránk férez. De folytatom angolul. Először is nagy, nagyon örülök annak, hogy nagykövet urat itt üdvözölhetjük, és hogy ismét beszélhetünk, napirendre tűzhetjük India kérdését. Nagykövet úr az egyik legenergetikusabb és leghatékonyabban működő nagykövet azok közül, akiket itt Brüsszelben a nagykövetek közül megismertem. Nagyon örülök mindig, amikor találkozhatunk. A, a szép szavak ellenére India egy nagyon elhanyagolt ország. Legalábbis az Európai Unió nem figyel oda Indiára eléggé. A oldalú kapcsolatok nagyon erősek, mégis nem teszünk eleget ezen a téren sem, sokkal többet érdemelne India. A küldöttségem, amelynek meg nagy megtiszteltetés, hogy vezetője lehetője, lehetek, megpróbál egyébként nagyobb teret biztosítani Eh, az Indiával kapcsolatos ügyeknek itt az Európai Parlamentben. És nagyon örülök annak, hogy az indiai parlamentben is van egy ilyen az EU barátjai nevű csoport. Legutóbb, mikor 2015. februárjában ott jártunk, akkor találkoztunk a, ezzel, ezzel a csoporttal, és a parlament elnökével is találkoztunk, aki azt követően ide el is látogatott az Európai Parlamentbe. Nagyon várom már a azt a küldöttséget, amelyet, ahogy a nagykövet úr jelezte, a miniszter fog majd vezetni. Természetesen a küldöttségünk nagyon aktív volt, nagyon sok tematikus kérdést vetünk fel, például az EU-India szabadkereskedelmi megállapodás, illetve leginkább annak a hiánya, a Nepál kérdése, a vízügyi projektek terén az együttműködés, az energiaellátás biztonsága és természetesen a gyémántipar. Tehát mindkét fél számára fontos kérdéseket rendszeresen tárgyalunk. Most végre újra látogatunk Indiába a küldöttséggel. Ezzel párhuzamosan két másik delegáció is eltagadt ide. Ez egyik a külügyi szakbizottság, tehát ezen kollégák közül, a másik pedig az INTA, Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Több nem, miniszterrel is találkozunk majd a Lokszába tagjaival, képviselőivel is remélhetőleg. Bangalorba is megyünk. Több céget is meglátogatunk, hogy saját szemünkkel lássuk, hogy mi is folyik itt itt, illetve ott. Azt hiszem, hogy az Indiával kapcsolatos tudásunkat, tapasztalatainkat kívánjuk gyarapítani, és akkor annyival is jobban, bölcsebben fogunk tudni majd beszélni ezekről a kérdésekről a jövőben. Köszönjük! Préda úr a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is üdvözlöm itt nagykövet urat, és Vigand urat is természetesen. Örülök annak, hogy sor kerül erre a vitára eh, ma. Mm, ellátogattunk pár napon vagy héten belül Indiába, amely az EU és India politikai kapcsolatának szorosabb átételét szolgálja majd. A célunk alapvetően az, hogy tényleg Indiával szorosabbra fűzzük a kapcsolatunk szálait több területen, gazdasági, biztonsági kérdésekben egyaránt, a India és az Európai Unió a világ két legnagyobb demokráciája. Globális szinten is fontos gazdasági szereplőkről beszélünk, éppen ezért minden szempontból logikus a szorosabb együttműködés. Két kérdésem van a nagykövet úrhoz. Az egyik természetesen a Brexit maga, mindenki azt gondol a Brexitről, amit akar. Uh, a kérdésem ezzel kapcsolatban igazából az, nagykövet úr, hogy a Brexitet követően ezt azt hiszem a Brexitet az EU-India kapcsolatok előnyére is válhat, hogyha odafigyelünk. Ön is így gondolja? A második kérdésem Vigand úrhoz, mondi, miniszterelnök úr vállalta a mandátum elején, hogy regionális és nemzetközi szinten is új lehet az India politikájába, regionális szinten Sri Lankával például a kapcsolatokba új életet lehet, nagyobb szinten pedig az Amerikával fenntartott kapcsolatokat is dinamizálni kívánta. Pakisztánnal mi újság a Pakisztán és India közötti kapcsolatok ügyében, hogy állnak a dolgok. Köszönjük, a szocialista frakció nevében Kán úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is üdvözlöm a nagykövet urat és Vígan urat. Nagyon örülök, hogy ellátogattak ide közénk ma délelőtt, és megosztják a gondolataikat velünk ez ügyben. ez kétség nem fér hozzá, hogy a világ két legnagyobb demokratikus blokja fontos, hogy együttműködjön. Alapvetően egy kérdésem lenne Vigand úrhoz, és talán egy-két egyszerű kérdésem a nagykövet úrhoz. Kezdjük talán azzal, ami ezen kapcsolatok elmélyítését akadályozhatja, ez pedig alapvetően az emberi jogok kérdése. Én a szegénység miatt jutottam oda, ahol vagyok, ugyanis örökbe fogadtak engem, tehát azt hiszem, hogy van egy rálátásom dél ázsiára és az India, illetve Pakisztán nehéz kapcsolataira is. India, Pakisztán és az EU is részben felelős azért, hogy a második világháború után hogyan léptünk vagy nem léptünk tovább. Ugyanakkor mégis a demokrácia és a gazdaság és az emberi jogok terén az Európai Unió valóban világon élen jár. Látjuk, hogy mi történik Dél- és dél ázsiában Például a sörétes puskák használata, amelyik borzasztó sérüléseket okoznak, nem India és Pakisztán között nincsen párbeszéd ez ügyben a kasmíri események, a kasmíri vitát nem sikerül rendezni, nem is akarnak külső szereplőket se bevonni. Mit tehet az Európai Unió ha ennek érdekében? És ha még 10 másodpercet elnök úr, az ön szempontjából tekintve a Kasmír elfoglalt területére miért nem menjük hogy tényleg lássuk, hogy pontosan mi is folyik ott. Köszönjük Lochbiller asszony a zöldektől. Köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm szépen nagykövet úr e, és Vigand úr a kijelentéseiket. Két kérdésem van az emberi jogok védelméről. Vigand úr azt mondtam, hogy az EU-India emberi jogi párbeszédet újra kell indítják útjára, és kérdezem, hogy a dalicok helyzetéről szó van-e, a dalicok kiszorításáról, marginalizálásáról egy sürgőségi indítvány foglalkozott a parlamentben. Második kérdésem, az ENSZ keretén belül hogyan terveznek együttműködni? Márciusban az Emberi Jogi Tanács keretén belül a sri lankai háborús bűnök felderítését tűzik napirendre. Egy olyan szereplő, mint az indiai kormány fontos szerepet játszik a régióban. Kérdezem, hogy hogyan ítélik meg tehát a helyzetet, sikerült-e eredményekre jutni Sri Lankában, hiszen a GSP Plus megítélése, odaítélése ezen párbeszéd eredménytől függ. Köszönöm szépen, Loch Bichler asszony, a következő felszólaló pedig Schaffhauser úr. beaucoup, euh, monsieur l'ambassadeur. Köszönöm. Nagykövet úr, India eh, a világ legnagyobb demokrácia, eh, illetve legnépesebb demokrácia, illetve a multipolaritás egyik klasszikus példája, a különböző eh, hatalmak közötti egyensúlyt is biztosíthatja. Itt van Kína, Amerika, illetve ne felejtsük el, hogy Oroszország is együttműködik. Mindezt teszi teljesen függetlenül. Éppen ezért úgy gondolom, hogy teljesen új helyzetben eh, találjuk most eh, magunkat, és remélem, hogy eh, Préda úr számára is jó példa lesz, hogy hogyan lehet újra gondolni a nemzeti függetlenséget ebben a multipoláris világban az Egyesült Királyság Unióból való kilépése egy jó lehetőség arra, hogy újra gondoljuk az európai integráció felépítését, remélhetőleg Franciaországban is újra gondolja majd a nép ezt. Nem kell feltétlenül Európát teljesen elutasítani, csak újra érdemes gondolni ezt, és önök ilyen egyensúly, a mérleg nyelve szerepét játszák Indiában régóta a multipoláris világban, éppen ezért önöktől sokat tanulhatunk önöktől egy ilyen fontos demokratikus hatalomtól. Ugyanakkor fontos, hogy az emberi jogot és a nemzetközi jogot ne állítsuk szembe. Láthattuk, hogy Irak, Szíria, Líbia példáját. Remélem éppen ezért, hogy ez az együttműködés kölcsönös lesz, nem csak mit tanulhatunk önöktől, hanem talán önök is tanulnak valamit Európától. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm Péter úr. Köszönöm szépen, elnök úr örömmel látom, hogy dinamikusabbá, becsvágyóbbá vágyik az együtt, válik az együttműködés India és az EU között. Minnyáján tisztában vagyunk vele, hogy az együttműködés előtt milyen nagy lehetőségek nyílnak meg, mennyi közös érdekünk van, amelyek túlmutatnak a gazdasági szempontokon, vagy a szabadkereskedelmen. És látjuk, hogy milyen sok projekt zajlik, amelyet az Unió vagy tagállamai folytatnak Indiában. Egyetértek azzal is, hogy a globális felelősségünket és a globális víziónkat, jövőképünket is osztjuk, egyben is egyetértünk. Ezért úgy gondolom, hogy egy világosan kidolgozott stratégiára van szükség, világos prioritásokkal. Excellenciás úr, nagykövet úr, beszélt párhuzamosságokról a két legnagyobb demokratikus térsége között a világon, és arról beszélt, hogy a sokféleségben, sokszínűségben való együttélés jó példa lehet. Valóban azt hiszem, hogy itt van mit tanulnunk Indiától. Ezen felül együttműködésünk kulturális szempontját is érdemes volna elmélyíteni és kiterjeszteni. Ki, Köszönöm. Köszönöm Péter Leúr, úr, Leinen képviselő. Égandúr, nagykövet úr, köszönöm szépen ezt a eszmecserét. Ez egy kitűnő felkészülés a két hét múlva következő delegációs útra. Azt remélem, hogy India a Brexit ellenére is felismeri az EU-ban rejlő értékeket. Schaffhauser úrral ellentétben én úgy gondolom, hogy egy multipoláris világban szükség van az EU-ban. Nem tudom elképzelni, hogy a 27 európai tagállam a multipoláris világban egy tényezővé válhatna külön-külön. Remélem tehát, hogy a Brexit ellenére India továbbra is nagyra értékeli az EU-t, és látja fontosságát, hogy a múltban is ezt megtettem. Örülnék neki, hogyha új dinamikát kapna, kapnának a gazdasági kapcsolatok, az FTA-ról, a szabadkereskedelmi megállapodásról már szó volt. Ezelőtt érdemes volna talán egy environmental goods, tehát a környezetvédelem területén megfogalmazható áruk és termékekről egy megállapodást kötni, hiszen mindketten elkötelezettek vagyunk az éghajlatváltozás elleni fellépésben. A széndiokszid kibocsátás csökkentése csökkentése nagyon fontos. Kína, az EU, Kalifornia elkötelezett. Jó volna, hogyha India is beszállna a klubba, maga is elkötelezné magát. Ami pedig a beruházásokat illeti, Indiában létezik a külső beruházások tanácsa, és ezek gyakran fékeznek, akadályozzák a külföldi beruházásokat. Kérdezem, hogy tervezik ezt megreformálni. Látom, hogy egy nagyon nagy infrastruktúrális programot készítenek elő vidéki térség számára. Mutatkozik-e itt eh, a szinergia lehetősége Európával, hiszen e térségbe, e területen sok tapasztalatot szereztünk. Köszönöm, Leinen úr. Basír úr, tessék. Két perc. Elnök úr, excellenciás úr. Én is a Commonwealth fia vagyok, éppen ezért nagyra értékelem mindazt, amit India elért, az ön ország elért. Hogyha arra gondolunk, hogy India milyen hosszú utat tett meg a függetlensége óta, illetve Pakisztán kiválása óta, látjuk, hogy milyen nagy ö, siker ez. Lerázta India lábáról, ruhájáról a gyarmatosítás porát, és büszkén tekinthet eredményeire. Ugyanakkor egy olyan emberként, aki jót kíván Indiának, a kellemetlen igazságokra is fel kell, hogy hívjam a figyelmet. Szomorúan kell fel, felemlítenem a Kasmírral kapcsolatos indiai politikát, illetve a kasmíriek irányába irányuló politikát, és nagyon szomorkodom, hogy széles körben elutasítják az ENSZ által változást kérő öm, kéréseket. Egy csendes, de meggyőződött elkötelezettséggel kérem önöket, hogy engedjék szabadon az ítélet nélkül elítélteket, fogvatartottakat, megkínzottakat, hát igen, megkínzottakat. Hogyha India valóban a világ vezető gazdaságai közé akar belépni, és a jogállamiság és a demokrácia elveit tartja tiszteletbe, akkor nem lehet a Kasmírt továbbra is elnyomnia, illetve kizsákmányolnia. Kérem, tartsák tiszteletbe az ENSZ kérését, hogy megfigyelőket lehessen Kasmírba küldeni, az biztonsági erők elleni eljárásokat útjára kell indítani, hogyha visszaéltek hatalmukkal, ezen felül pedig az emberi jogokat tiszteletbe kell tartani, többek között a önmeghatározáshoz meghatározáshoz való jogot. India barátjaként mondom ezt a legjobb barátok azok, akik nem késlekednek kimondani a szab- az igazságot, meg akkor is, ha ez az igazság kényelmetlen volna. Köszönöm, hárman kértek még szót. Gill, Carver és Páncéri képviselők. Nina Gil, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm, nagykövet úr, köszönöm Vigandor, hogy itt van. Vigandor beszélt már erről a kérdésről. A jelenlegi időkben, amikor a globális világrend különböző változásokon megy át. Tényleg el kell mélyítenünk a párbeszédet Indiával, és át kell gondolni, hogyan lehet ezt a stratégiai partnerséget eh, egy szinttel feljebb juttatni. Tudjuk, hogy India a legnagyobb demokrácia és az egyik leggyorsabban növekvő gazdaság a világon, és eh, megújuló eh, energiák területén, IT szektorban, űrkutatásban vezető hatalommá válik lassan. Ez az ország összeköti a keletet a közel-kelettel, és azt gondolom, hogy az EU jó partnere lehet e Indiának a bizonytalan időkben, különösen amikor azt látjuk, hogy Kína hogyan viselkedik ebben a régióban, és látjuk azt is, hogy Amerika protekcionista, protekcionista fordulatot vett. Én úgy gondolom, hogy egy sor témát meg kell vizsgálni. A Brexitre is tekintettel hogyan változhat ez a kapcsolat, de én úgy gondolom, hogy azt is át kell gondolni, hogy általánosságban hogyan tudjuk fejleszteni a kapcsolatainkat. Svigend úrhoz fordulva kérdezném, hogy mi most Mogherini asszony prioritása az idei látogatás alkalmával, milyen témákat fog majd felvetni a csúcs találkozón, és milyen eredményeket értünk el az előző csúcs találkozó óta. Fontos az EU szempontjából, vagy az EU számára is, hogy új lendületet vegyen ez a kapcsolat. Köszönöm. James Carver. Thank you, Chair, for... Köszönöm, elnök úr. Nyilván üdvözlöm én is a nagykövet urat. Én amellett kampányoltam, hogy Nagy-Britannia hagyja el az Európai Uniót, és azt gondolom, hogy ez eh, javítani fog az EU-India kapcsolatokról. Éppen ezért én nem is az EU-India kapcsolatokról beszélek, hanem a brit-India kapcsolatokról, mert úgy gondolom, hogy azok fognak eh, majd eh, fejlődni. Én úgy gondolom, hogy mindenfajta kapcsolatunk elég, jó, elég hosszú történelemre vezethető vissza. Mind a ketten kiállunk a Commonwealth mellett, és azt gondolom, hogy az Európai Unió erre a státuszra még csak nem is törekedhet a szívünkben. Köszönöm szépen. A 13. csúcs, amelyet múlt évben tartottunk meg, megerősítette a kapcsolatokat az EU és India között. Ez ké, ehhez kétség nem férhet. A jó kapcsolatokon túl, amelyek India és Európa között fennállnak, ezek persze nem véletlenül állnak fönn, mégis csak egy érvet szeretnék kiemelni, amelyet nagyon fontosnak tartok. Nem utolsó sorban azért, mert az Emberi Jogok Albizottságának vagyok az elnöke. Miről is van szó? Fontos, hogy az EU és India között az emberi jogok tekintetében magas szintű kapcsolat jött létre 2013-ban és azt hiszem, hogy a delegációs látogatások segítenek abban, hogy az emberi jogok kérdését a figyelem homlok terébe állítsuk ismét. Minden esetre mi az Emberi Jogi Albizottságként erre koncentrálni fogunk, és kérem, hogy a nagykövet úr adja tovább ebéli igényünket az indiai hatóságunknak, e témával foglalkozni akarunk. Köszönöm. Okay, thank you. We now have... Köszönjük. Azt hiszem, hogy talán még maradt 15 percünk, hogy lezerek ezt a vitát. Elsőként a nagykövet úrnak adom meg a szót, aztán Vigand úrnak. Én magam is hozzáfűznék még egy kérdést. A következő EU-India csúcs találkozó dátumáról megállapodtak már a felek, vagy még esetleg eh, várat ez magára? Talán elsőként nagykövet úr parancsoljam. Elnök úr, először is eh, Kezdeném az ön kérdésével, mi már javasoltunk dátumokat, de várjuk az Európai Unió válaszát. Hogyan lehetne válaszolni mindezekre a kérdésekre? Először is elnök úr, Brexit, India, Nagy-Britannia, ki, kire, milyen prizmán keresztül tekint? A jelenlévő képviselők csak tekintsünk, hányan milyen érdeket képviselnek. Így vagy úgy összeköt bennünket valami, India, Nagy-Britannia közös történelme, amelyet gazdasági és emberek közötti szállak is ezer, ezrével kötnek össze. Nyilván Nagy-Britanniával mi szeretnénk továbbra is szoros kapcsolatokat ápolni, ehhez nem kell sok ész. Indiába látogatott az új külügyminiszter, vagy miniszterelnök elsőként a tengeren túli látogatások közül az EU a Brexit után ezzel kapcsolatban mint mondhatok? Tegnap egy szimpóziumon beszéltem erről, és sok interjút is adtam ez ügyben. A Brexit és hogy az EU hogyan alakul át, ez az önök szuverén joga. Ezt én, ezt, ezt én tiszteletben tartom. Egy minél nagyobb Európa, annál nagyobb, annál erősebb de még egy 27 tagállamból álló Európai Unió is a le, nagyon fontos partner számunkra, a legnagyobb kereskedelmi partnerünk, a külföldi működő tőke forrásának első számú helye. A brit kollégáknak is mondom, 80 milliárd eh, a kereskedelmünk az Európai Unióval, ebből 13 milliárdot tesz ki az Egyesült Királyság. Ez sok, de nem a legnagyobb része. Németország volt eh, mindig a legnagyobb kereskedelmi partnerünk. Hát, és általában a második helyen Belgium szokott állni, mint legnagyobb kereskedelmi partnerünk, és csak harmadik helyen az Egyesült Királyság. Óriási lehetőségeket látunk egyébként eh, a britekkel folytatott együttműködésben, de a mérete a 27 uniónak az az ereje, az a, az a technológiai fejlettsége a, továbbra is nagyon fontos marad számunkra. A, gondoljunk csak például a külföldi működő tőkere. 300 milliárd dollárnyi FDI-ból az elmúlt két év során áramlott ennyi inkább az Európai Unióból ebből több mint 80 milliárd jött, és bár ebben legnagyobb arányt a britek adták, ez csak, csak 25% volt. Ugyanaz igaz a szolgáltatásokra is egyébként ezek az arányok. Az Európai Unióval fenntartott kapcsolatok mindig is fontosak voltak számunkra. Azok is maradnak. Szeretnénk, hogyha az Európai Unió továbbra is növekedne. Jól felfogott érdekünk, hogy az önök gazdasági növekedése folyjon, sőt felgyorsuljon újra. Azt hiszem, hogy általános véleményt ezzel formáltam, hogyha további részletekre kíváncsiak, akkor keresenek meg két oldalon. Emberi jogok kérdésében annyit mondanék csak, amikor a 40-es évek második felében az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát aláírták, akkor a fogalmazó munkacsoportban India is ott ült, azok, amiket elmondtak, azok a eszmék és gondolatok, amelyeket elmondtak, ezeket mi is osztjuk. Biztosítatom önöket, hogy e, közös érdek ez, saját jó felfogott érdekünk, illetve az egész világ érdeke. A párbeszédekről e, párbeszédek különböző fordulóiról beszéltünk, hogy hét is volt, ezek nyilván majd folytatódnak. Az Európai Unió szeretne a párbeszéd struktúrán felépítésén is változtatni, ez nyilván eh, erről eh, eh, tárgyalni kell Vigandúra különleges megbízottal, külön megbízottal összehozott egy találkozót, hogy fontos, hogy mindenki úgy érezze, hogy nagyobb mértékben részt vesz ebben a folyamatban. Egyébként ezek azok a kérdések, amelyeket mi felteszünk magunknak. Sri Lanka ügyében, illetve a Genfi értelmezés ügyében. Nem az én dolgom, hogy erről itt véleményt nyilvánítsak. Csak emlékeztetném önöket arra, hogy a múltban már beszéltünk erről. Amikor mindez elkezdődött, India volt egyik azoknak az országoknak, amelyek a azt a kezdeményezést, hogy egyszer és mindenkorra valahogy megoldjuk ezt a problémát. Elemezzék a helyzetet a szakértők. Nekünk az a dolgunk, hogy leüljünk és beszéljünk arról, hogy mi szolgálja a világ érdekét és a sri lankaiak érdekét. Remélem, hogy a multipolaritás témájában is tudtam válaszolni. Két kérdés is vonatkozott a következő témára, amire most reagálnék. Nyilván egyetértenek velem, amikor azt mondom, hogy az Egyesült Királyság képviselői önök, Basír úr, és azt mondta, hogy minden jót kíván nekünk, de tényleg szeretném, mi javunkat kívánja, bármit is jelentsen ez. Annyit minden esetre elmondanék, hogy Jaman Kashmir India szerves része mindenkinek meg lehet a véleménye. Kasmír India szerves része, itt rendszeresen választásokat tartanak, van is egy kormány, eh, amelyben a legnagyobb politikai párt, egy olyan politikai intézmény, amely a legbefogadóbb a szubkontinens történetében. Egy hölgy a vezetője, uram, aki a miniszterelnök. A jogállamiság az indiai legfelsőbb bíróság, a kasmiri legfelsőbb bíróság is működik, a jogállamiság, az, semmiféle probléma nincs, azért azt javaslom, hogy az ön szülőhazájának hazájának mondja meg, mondja el azt, hogy a globális terrorizmus epicentrumának, hogyha nem lennének az globális terrorizmus epicentruma, akkor mindenki sokkal boldogabb lenne. Amikor beiktatták a miniszterelnökünket, akkor a szó, szomszédos miniszterelnököket is meghívták, Pakisztánét is, e, az unokájának az esküvőjén is volt, Leorma, és elmondtuk, hogy szeretnénk megnyugtató megoldást találni. Az a baj, hogy a terrorizmus Pakisztánban továbbra is, a Pakisztán a terrorizmus melegágya. Ez a probléma. Arról beszélt, hogy a Kasmír Pakisztán által megszállt területére nem látogatott el az ő nagykövet, de azt hiszem, hogy jobb is, legalább biztonságban volt. Thank you. Ambassador. Köszönöm szépen, nagykövet úr, és köszönöm a Brexitről mondottakat. Nem tudtam, hogy ez lenne a témánk ma délelőtt. Egyéb iránt Sokat, sokan kértek, hogy ne, ha, ne használjam a cherry picking kijelentést. Németországban egyébként azt mondjuk, hogy nem cseriket pikkolunk, hanem rózinéket, mazsolákat csipegetünk ki a süteményből, úgyhogy ez egy megoldást jelenthet. Vígandur. Köszönöm szépen. Először is én is nagyra szeretném értékelni a nagykövet szerepét, a nagykövet úr az EU-indiai kapcsolatok motorja, és mindig konstruktív és mindig előretekintő a munkája. Egy időszakban ezen előretekintés szempontját elveszítettük, és segített abban, hogy új pályára állítsuk az együttműködést. Az óceán mindkét oldalán fontosak azok az emberek, akik az együttműködést előrevéthetik. Módi miniszterelnök úr <clears throat> volt az egyik ilyen kult szereplő az indiai oldalon, és Preda úr azt kérdeztem, hogy úgy gondoljuk-e, hogy dinamikus külpolitikát folytatom. Hát persze inkább a nagykövet feladata az, hogy a e kérdésre válaszoljon. Én csak annyit mondhatok a magunk részéről, hogy mi igyekszünk dinamikus külpolitikát folytatni, és mi úgy látjuk, hogy a indiai külpolitikus dinamikus a térségben. A, specifi, a konkrét szomszédokkal való specifikus kapcsolatokat nem szeretném minősíteni, de azt megállapíthatjuk, hogy aktív külpolitikát szeretne folytatni Moody és kormánya, nem passzívat. Ezt kijelenthetjük. Ami a Kasmír, kasmíri kérdéseket illeti, jelzem, hogy a nyugalom megteremtése, a jogállamiság bevezetése és az kasmíri emberek biztonságának megteremtése alapfeltétel, ezt hosszú ideje képviseljük, mind Pakisztán, mind Indiával való kapcsolatunk során. Mindig elmondjuk, hogy az India és Pakisztán közötti megbékélés folyamatát Kasmír kérdésében támogatjuk, ösztönözzük a párbeszédet, és, a kos és arra buzdítjuk a feleket, hogy a kosmíri embereket bevonják ebbe a folyamatba. Ebéli álláspontunk nem változott meg, többször tettünk erőfeszítéseket az ügy előbrevite érdekében a múltban, és új Delhisben dolgozó és Iszlamabadban dolgozó kollégáink biztos folytatják ebbéli erőfeszítéseiket. Erről többet nem akarok mondani segítséget is szívesen adunk a feleknek, ha kérik. Az EU nyomon követi a helyzetet, kapcsolatban állunk mindkét féllel, de nem vállalunk aktív media, mediációs szerepet, hiszen erre senki sem kért bennünket. Az India és Pakisztán közötti kapcsolatok kulcsjelentőséggel bírnak Dél-Ázsia egész térségének stabilitása tekintetében, és persze a szark együttműködést, együttműködési keretet támogatjuk. Loch Béler asszony kérdésére válaszolhatom, hogy a Jezdelide kérdése a tárgyalások részét képeztem, hiszen a diszkrimináció vagy a margóra szorítás minden kérdési ellen felszólamodunk az emberi jogi együttműködés keretében. Jill asszony az elkövetkező eseményekre kérdezett rá. Azt remélem, és itt együttműködünk a nagykövet úrral, hogy a főképviselő asszony ellátogathat Indiában, Indiába, mielőtt a csúcsot megrendeznék, és ilyen módon egy magas szintű politikai támogatást kaphat a felkészülés munkája. Kulcskérdések nem csak a bilaterális kapcsolatok további elmélyítésére vonatkoznak, hanem Indiával, mint stratégiai partnerrel való együttműködés nagyon fontos, hiszen közös érdeklő érdekeink vannak a közel-keleten, Afganisztánban. Afrika biztonságát említhetném, mint egy közös fellépési lehetőséget. Egy szóval az elmélyített együttműködésnek vannak lehetőségei. Bilaterális kapcsolatainkat is igyekszünk több biztonsági relevanciával rendelkező kérdésre is kiterjeszteni. Értékeljük jelenleg az elmúlt csúcs által hozott megegyezések végrehajtásának folyamatát. Nem akarom prejudikálni a következő csúcs tárgyaló feleit, és nem akarom megelőlegezni, milyen eredményekre jutnak, de az világos minnyájunk számára, hogy a kereskedelem kérdésében további lehetőség nyílik a kül- és biztonságpolitikai együttműködésben kiegészítő, kiegészíthetjük az idáigi jó együttműködést, és persze modernizációs és transformációs fellépést is érdemes folytatni, ezekről fentebb volt szó a különböző ágazatok tekintetében. És persze, végezetül meg szeretném erősíteni ezt, amit Pancéri úr mondott, igenis szükségünk van magas szintű emberi jogi párbeszédre, ezt nyomatékkal kértük is, és bizakodó vagyok, hogy el is érjük ezt a pontot, és kíváncsian várjuk Preda úr jelentését, és eh, reméljük, hogy hozzájárulhatunk az önök előadóinak munkájához. Köszönöm. Köszönöm, Bégand úr. Köszönöm, nagykövet úr, hogy eljöttek. Azt hiszem, hogy nagyon eh, termékeny eszmecsere volt ez a 2017-es év pedig kulcsjelentőségű jelentőségű lesz az EU-India kapcsolatokban következő ülésre térünk rám. Megadom alelnökünknek, Kúzó úrnak a szót. Hol is van? Itt van. Kérem tehát, hogy ő vezesse le ezt a következő napi rendi, a következő napi rendi pont vitáját. Ez zárt ülést kezdünk, és ezt mi cserélünk Iván Szurkosszal, az EU egyiptomi küldöttségének újonnan kinevezett vezetőjével. Még egyszer mondom, hogy zárt ülést folytatunk. Mindenki maradhat, aki maradhat, senki sem maradhat, aki nem maradhat, eh, és megadom az alelnöknek a szót, hogy vezesse el az ülést.